az élelmiszerlánccal, egészségügyel, állatjóléttel, növényegészséggel, növényi szaporító anyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések. Ányesz Le Brun az eladó, és az ő nevében tartom meg a beszámolót a 2014-2020-as időszakra a dossziét az állategészségügyi csomagban nyújtották be, de a javaslat 2014. január 1-re vonatkozik, ezért a tárgyalásokat a csomag egyéb részei előtt próbáljuk lezárni. 117 módosító nyújtottak be, és négy blokkszavazást javasoltak. Van-e megjegyzés erről Brun Köszönöm szépen elnök úr. Azt hiszem, hogy a lényeget már ismertette. Alapvetően sürget az idő bennünket, ezért van szükség a szavazásra, és úgy tűnik számomra, hogy jó kompromisszumot értünk el az áldozatos munka eredményeképpen. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, illetve hogy elősegítették ezt a kompromisszumot a titkárságnak, illetve a munkatársainak is köszönöm. Rendben, köszönöm. Akkor tehát eh, meg is kezdjük a szavazással. Négyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellett, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Envi ötös mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de most megnyitnám az elektronikus szavazást az NV 5-ös módosításáról. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ez um, elutasítottuk. Paulsen 60-as módosítása mellette, ellene Ezt megint csak elektronikusan kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 60-asról. Lezárom a szavazást. Ez is elbukott, 9 szavazattal. 61-es köztinger módosítás, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig blokkban szavazunk az első szavazásra kerül sor. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitjuk a szavazást az egyes blokkról. Lezárom a szavazást. Elfogadták. Előadó hatos módosítás, aki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Valaki ellenőrzést kér ezért elektronikusan megismételjük, megnyitom a szavazást az előadó hatos módosítójáról. Elutasítottuk. Most pedig a kettes következik, kettes szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most pedig hetes módosító következik. Ki van mellette? Hetes módosító ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 69-es, ki van mellette? 69-es módosító előadó részéről elfogadtuk. A budget 3-as módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, blokkban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a négyes blokk következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Utána 75-ös, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a hármas blokk következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 12-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Elfogadtuk mv 12 est utána mv 13 as ki van mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt nem látom, elektronikusan megismertéljük a 13-as envi módosítást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. MV14-es következik, ki van mellette, emelje a kezét, ki van ellened, ki tartozkodik, elfogadtuk. Most pedig az MV14-es után az előadó módosítása következik. 16-os ki van mellette, ellenet, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es előadói, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 15 ös ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Utána 80-as, Elvi 16-os számú módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elvi 17-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. NV 18-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig 83-as Garcia Perez módosítása mellette ellene. Ezt elektronikusan megismételjük. 83-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 83-ost elutasítottuk. Elizabeth két szót, parancsoljon. Äh, Herr Präsident, ich habe eine Frage. Wir haben... Elnök úr, van egy kérdésem. A 17-est elutasítottuk, elnézést, az NV 18-ast elutasítottuk. Nem kellene esetleg a módosítókról szavazni, mert mivel ezt az előbb említettet nem fogadták el? Grazie Elisabeth, giusto, hai ragione, dobbiamo votare dopo lnv 18. Quindi attenzione colleghi.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 Most pedig 84-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. NV 21-es, ki mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig 19-es, nem? 87-es az előadótól, ki van mellette, 86-os mellette, Bocsánat, ez oka fogyott. NV22-es következik. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es az előadó részéről, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a az nv 24 essel Folytatjuk. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 25-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as az előadó részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 26-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük az MV26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon hasonlónak tűnik, így van. Egy ö, szavazat különbséggel elutasítottuk. Most pedig a 24-es következik. Emeljük a kezüket, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hm. 90-es Gilling részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Utána következik a A 96-os, ki van mellette? 96-os tehát. A 95-ös ugye oka fogyott. Ezért a 96-os következik. Ki van mellette? Ellene. El, emeljük a kezüket, tehát mellette, ellene. Tartozkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben van. Megnyitom a szavazást, 96-os esetében. Megnyitom, lezárom a szavazást, és valóban kicsi a különbség, de átment. Köszönjük, Irecse! Most pedig a 29-es következik az előadótól. Ki van mellette, ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Harmincas az előadótól ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottnak látom. Most pedig 99-es módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ház, százas jár részéről, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, de ellenőrizzük a százast jár módosítóját. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a százasról. Elfogadtuk. Most pedig a 31-es következik. Tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es Grácia Perez részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as előadótól ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az MV 32-es módosítója következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. MV 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Az MV 33-as. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig 103-as következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Szerintem elutasítottuk. 34-es elő, előadói, ki van mellette, ellene tartaszkodás, elfogadtuk. 104-es, ellene, mellette ellene tartaszkodás, elfogadtuk. Most következik a 105-ös. Kászia Perezé, ki van mellette, ellene tartaszkodás, elfogadtuk. 106 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 107-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az NV. A 40-es módosító következik, az előadói ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as, Gillingé, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most következik a 110-es Paulsen módosítója, aki van mellette, ellene, tartózkodás. Ezt megismételjük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 110-esről. 110-es tehát. Szerintem vissza Lezártam a szavazást, szerintem elutasítottuk, és így is van. 110-es után következik a 111 az előadói, melyik a kezüket ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 41-es következik, e, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NV 41-es, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 112-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az NV 43-as következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán a nem a 42-es, hanem en NV 45-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os NV ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Szerintem. 116 jár, ki van mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, kérem, hogy szavazzanak a 116-osról, jármódosítójáról. Lezárom a szavazást. A 116-ost elutasítottuk egyenlő szavazatarányjal. Most pedig 46-os következik, emeljék a kezüket, ki van mellette, Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a melékletek. NV1-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Ötvenkettes előadói ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 53-as. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös következik. Ki van mellette? Egy pillanat ellenőriznünk kell az 55-öst. Az 55-ös okkal fogyott, az 56-as következik. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es Dancsilla, ki van mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, 57-es kérem, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és szerintem nagyon közel az eredmény, valóban két szavazat többséggel elutasították. Le, be, lezártuk a szavazást, de szavaznunk kell még. A második oldalon, nem a harmadikon, az ötvenesről, az előadó, előadói, ki van mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. A 15-ös tehát. Most pedig a módosított jogszabályról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a jogszabályi állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most pedig a tárgyalásokról szavazunk. Rátérünk a első er, a tanácsavaló anyagra. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Vég, végül most pedig a tárgyaló csapatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. tehát a tárgyaló csapatról. Köszönöm szépen. Ezt is elfogadtuk. Gratulálok Labrön asszonynak. Elkezdhetjük a tárgyalásokat annak érdekében, hogy január 1-ében hatályba is léphet. Köszönjük Lebrön asszony munkáját. Most pedig térjünk rá Erik Andrieu úr jelentésére. A regionális minőségi márkaépítés a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé. A módosítókra fogunk majd mindjárt kitérni, és reméljük, hogy az elnökök értekezlete december 5-én ezt jóvá hagyja majd Tudom, hogy a koordinátorok a frakciók részéről címmódosítást kértek, a minőségi márkaépítés elől a minőségét javasolják törölni. Tehát a legjobb, illetve helyes gyakorlat kialakítása az maradna. Erik, kérdezem, hogy kívánsz -e hozzászólni, megadom a szót egy percre. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az eddig elvégzett munkát, összességében az árnyék előadóknak az együttműködést. Nekik köszönhető, hogy sikerült a nézeteltéréseket elsimítani, első olvasatban megállapodásra jutni. Köszönöm szépen a titkárságnak a segítséget és a jelentés megfogalmazása során nyújtott támogatást. Köszönöm szépen, Erik. És hogyha felkészültek, akkor elkezdhetjük a szavazást. Úgyhogy kezdjük az Reimers 44-es mellette ellene ki tartózkodik. Ezt elutasítottuk 47-es Reimers, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48-as Gabriel mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most blokkban eh, szavazunk, illetve kompromisszumos módosító következik, hármas bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most térjünk át az 53-asra, Szédő I. Alabán, eh, mellette, kézfeltartása, ellene, ki tartózkodik, úgy látom, hogy elutasítottuk. Most pedig lépjünk tovább a négyes bekezdés kompromisszumára, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő, a 63-as Dancsila mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. 63-as. Elektronikusan szavazunk, a Dancsila féle módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk a 63-as módosítót. Most pedig a 65-ös Andrió módosító kézfeltartása mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Következik az ötös bekezdés kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tovább lépünk a 74-es módosítóra mellette, az ellene, itt tartózkodik, elfogadtuk. 72 Dancsila, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Aztán 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tovább lépünk a Scotta 76-osra mellette ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. Scotta ismét 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és következik a 7-es bekezdés, és az új hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk a 98 barácsú mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig 99 Dancsila mellette ellene, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Százas Scotta mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Folytatjuk. Hatos Reimers mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as Johansson mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es Danten mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es Patrao neves mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es Andrió mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 Dancsila mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as Johansson mellette, ellene, ki tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 13-as Johansson, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egy szavazat többséggel elutasítottuk. 14 Reimers mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt is, tehát elektronikusan a 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Nagyon szoros az eredmény, úgy látom. Igen, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 15-ös Eranz Garcia és társai kézfeltartása mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os Reimers mellette neki tartózkodik, elutasítottuk. 17 Patra neves mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as jegle mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 Scotta mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as Nicholson mellette, kiszavaz ellene. Azt mondanám, hogy elfogadtuk. 21 Scotta mellette, ellene. Nem, ellenőrizzük. Tehát elektronikusan ellenőrizzük a 21-eset, Scotta módosított, megnyitom a szavazást. Igen, nézzük az eredményt, szerintem elutasítottuk, és valóban. Most következik. Huszonkettő Nikolson kiszavaz mellette, készfeltartással ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 25-ös Erans Garcia és mások mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as Reimers mellette. Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Úgy tűnik elfogadtuk. Nem tudom. Ellenőrizzük. Tehát 23 Reimers, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk. Most következik a 24 Patron neves módosító készfeltartása mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 Gulár mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a kompromisszum következik. Az a CA blokk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 32-es Dancsila mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42-es gulár módosító mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 38 Danten mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 40-es Heisling Bové mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük, tehát a 40-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. A saját módosítóját leszavazza az alelnök. Megnyitom és lezár, lezártam a szavazást. Tehát 41 ellen szavazattal, illetve ne, ...41-es Gabriel el, elutasítottuk, most pedig következik a következő, a Regi, a 13-as. Regi 2. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most a regi 3 következik, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 5 mellette, mellette, most ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk ezt is. Regi 7 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Regi 8 mellette, ellenem, tartózkodik, elutasítottuk. Regi 9 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most következik. Ellenőrizzük az utolsót. Regi 9 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És bravo elfogadtuk a regi 9-et. Következik a közlekedési szakbizottság véleménye. Tehát a TRAN C mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A TRAN 1 és 2-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. TRAN 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. TRAN 3 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 4 mellettem ellene tartózkodik, elutasítottuk. Azt mondanám erre, igen. Tran 6 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 8 mellette ellene kitartózkodik, nem tudom, ellenőrizzük, tehát talán 8, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom, hogyha látták a szavazatokat, elutasítottuk, igen. Most végül Tran 10 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A módosított szöveg végszavazása következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag? Nem, három ellen szavazattal. Gratulálok Eriknek, bravo. Természetesen. Szokás szerint várjuk még a december 5-i jóváhagyást, és hogy ha megkapjuk az engedélyt az elnökök értekezletétől, reméljük, hogy ez minél előbb megtörténik, és akkor módosítható a cím. Következik a tízes napi rendi pont, eszmecsere a bizottság képviselőjével a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról. Vedo Tasso Saniotis che è con noi, buongiorno. Allora colleghi, durante il dibattito... In... Mindenkit üdvözlök itt ezen a megbeszélésen, amely a közös mezőgazdaságpolitikáról szólt. Többen aggályokat fogalmaztak meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, főként a, a tagállami megfigyelők részvételével kapcsolatban fogalmazták ezt meg. Igazából ugyan az fogalmazódott meg, amit már az elmúlt alkalommal is arról van szó, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogokosok megfelelnek-e az intézményközi megállapodásnak. Most a, a bizottság képviselője Tessis Szanyotis van itt körünkben, hogy jelenthessen nekünk arról, hogy mi a helyzet jelenleg, és milyen fajta célokat fogalmaztak meg, és milyen lehetőségek vannak arra, hogy módosítsunk rajta, mielőtt még a bizottság elfogadná formálisan és a delegált jogi aktusokat, és átadná azt a bizottságnak, illetve a parlamentnek. Most már szeretném bejelenteni azt, kedves kollégák, kérem figyeljenek rá, meg most szeretném bejelenteni azt, hogy lesz még egy másik eszmecserénk is december másodikán. Ez egy információs találkozó most, Tassis Haniotis úrra, de vissza fogunk térni még a következő ülésünkön erre a kérdésre, vagyis a következő héten hétfőn fogunk még erről beszélni a szabizottsági ülésen, és a DJ Agri illetve a biztos kabinetje zárt ajtók mögött tárgyalnak az új tervezetekről. Tehát az új, a következő héten számunkra az az fontos, hogy tartalmi megjegyzéseket fűzzünk a javaslathoz, és így befolyásoljuk az delegált jogi aktushoz kötődő kérdéseket, mert hogyha formálisan is elfogadja a bizottság, akkor a parlamentnek csak arra lesz lehetősége, hogy azt jóvá hagyja, vagy elutasítsa, de nem tudunk majd azon változtatni. Nos, kedves kollégák, bizonyára tudják azt is, hogy a koordinátorok az ülés koordiná- koordinátorok majd közvetlenül Csolosz biztosan is tárgyalni fognak december 9-én. Most a bizottság képviselője kapja meg a szót. Tehát még egyszer leszögezem, hogy ma az információkról fogunk beszélni, amit Hein Neutis Úrtok, majd december másodikán lesz egy zárt ülés, a Csolosz úrral, illetve bizonyos képviselőkkel, és december 9 a koordinátorok találkoznak majd Csolosz úrral. És megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr azt, hogy hozzászólhatok. Röviden fogom ezt megtenni. Három pontom lenne. Először is szeretném leszögezni azt, hogy figyelmesen meghallgattuk az önök érveit Strasbourgban, és így mindenképpen konkrétabbá tudtuk tenni a javaslatainkat Először is az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért önökkel abban, hogy a delegált aktusok célja nem az, hogy az alap jogi aktus rendelkezéseit helyettesítse, hanem azokat sokkal inkább pontosabbá teszi, tegye. Ezért mind az alapvető jogi aktus betűjét, illetve szellemisége kötelező érvényű az intézmények számára, beleértve az Európai Bizottságot is. A második pont, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy úgy gondoljuk, hogy a legjobb helye annak, hogy tisztázzuk azt, hogy melyek a fő elemei a delegált aktusoknak, és melyek azok, amelyek valóban aggályokat, aggályokra adnak okot az alapvető jogi aktus szempontjából. És úgy gondolok, ezzel kapcsolatban a szakértő csoportban kell beszélni erről. Többnyire um, korai szakaszára van szó a delegáltatósokról. A közvetlen uh, szakmai csoport jelenleg most tanácskozik, és a fölvizsgált szövegekről tárgyal. Itt lehetnek még további módosítások, hogyha a viták eredménye azt követeli meg a szakértői csoportban. A harmadik pont, amit szeretnék elmondani, hogy pontosan ezekben a szakértői csoportokban, ahol a bizottságnak lehetősége nyílik arra, hogy elmondja a különböző cikkek logikáját, a tagállamok és az Európai Parlament képviselői teljes mértékben, teljes jogű tagként vetnek részt, nem csak megfigyelőként, és lehetőség nyílik arra, hogy kérdéseket vessenek fel, aggályokat fogalmazzanak meg, vagy egyetlen értésének adjanak hangot. Végezetül szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy emlékeztessek arra, ami már elhangzott Csolosz úrtól is az elmúlt heti plenárison, és ezt ő is elmondta az imént elnök úr, hogy um, lesz még egy további információs ülés az Európai Parlamenttel, ahol majd lehetőségünk nyílik arra, hogy további információkat fogalmazzunk meg, és magyarázatokkal szolgáljunk a viták szakaszait illetően. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Hányi Otis igazgató úrnak ezeket a plusz információkat. A következő hétfőn, december 2-án lesz eh, egy zártkorú ülés, és eh, majd akkor fogunk a tartalomról beszélni a biztos kabinettjével, illetve a Agri főigazgatóság képviselőivel. És utána, azt még egyszer mondom, december 9-én pedig személyesen vitázhatnak a koordinátorok a biztossal. Ha valaki szeretne szót kérni, azt tegye meg, de emlékeztetnék arra, hogy a tartalmi vitára a jövő héten fog sor kerülni. Desz úr következik. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr tartalmára nem szeretnék hozzászólni, csak szeretném a biztos bizottsághoz intézni azon kérésemet, hogy valóban a politikai szövegeket, a politikai megállapodásokat tartsák be, és ne próbáljanak meg valami mást ebbe bele magyarázni az agrárreform kapcsán, mert beláthatatlan lenne a következménye. A parlamentnek a saját jogait kell figyelembe vennie, itt többségi döntésről van szó, és ez azt is jelenthet, hogy visszautasítjuk ezt a szöveget. Nekünk erre jogunk van, és tudnia kell az Európai Bizottságnak azt, hogy erre jogot kaptunk a Lisszaboni szerződés értelmében. Alberton. Köszönöm szépen. George Lyon kíván még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam az igazgató úr mondandóját. 18 tagállam írta alá a közös nyilatkozatot, és kifejezették aggájaikat, két másik tagállam is között Németország is kifejezte aggáját. A bizottság delegált jogi aktus tervezetével kapcsolatban, hogy ez túlmutat a politikai megállapodás hatáján az ő értelmezésükben. Kíváncsi lennék, hogy el tudná azt mondani, hogy miért gondolja, mit gondol, hogy miért tették a tagállamok ezt a, ö, amit tettek, és el tudná ezt magyarázni, hogy mik az aggájaik, mert úgy tűnik számomra, hogy 18 tagállam számára, illetve két másik számára ez valóban aggály volt. Aggályosnak tartották azt az irányt, amit a bizottság vett. Elnök, köszönöm. Kapulla. és Martin. Köszönöm szépen. Elnök úr, ahogy ön is elmondta, hogy héten beszélünk majd erről tartalmilag, tehát nem akarom most ismételgetni magunkat, de úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nincs itt semmilyen aggály, és meglep az az álláspont, amit elfoglaltak. Itt a szakbizottságban, lehet, hogy nem most kell erről beszélni, de talán majd később, de úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy mi a mi álláspontunk a delegált jogi aktusok kapcsán. Hogyha vannak, hogyha megfigyelő státuszunk van, akkor akkor az a bizonyára gondunk lesz. Úgy gondolom, hogy diplomatikusan próbálom megfogalmazni azt, amit szeretnék elmondani. Ide jönni azt mondani, hogy itt nincsen semmilyen fajta aggály, pedig George Lyon is elmondta, hogy 18 tagállam aggályokat fogalmazott meg, ezt két másik is támogatta. A két másik tagállam eléggé erősen támogatta ezt. Az az aggályuk, hogy a biztos értelmezése túlmutat a politikai megállapodáson. Most pedig itt vagyunk. Van egy kényesen létrehozott megállapodás, és mindenfajta eltérés ettől a megállapodástól nehéz lesz számunkra elfogadni. A bizottságnak látnia kell, és nem szabad úgy tennie, mint hogyha nem lenne probléma itt nem csak a parlamentről van szó, a tagállamok is úgy gondolják, hogy tényleg van itt probléma. Elnök, köszönöm szépen, Jim. Ez uh, teljes mértékben támogatom, amit elmondtál, Luis Capulas. Van egy híres eh, mondás, hogy nincs második esély arra, hogy az első jó benyomást meg lehessen ismételni. Az Európai Bizottság ebben az ügyben egyeteműen elszalasztotta a saját esélyét, mert a megállapodást nagy nehezen létrehoztuk, és minden oldal jó akaratról tett tanúbizonyságot, most pedig halljuk a vészharangokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánnak az első delegált aktussal. Természetesen erre reagálnunk kell, és ezt tettük Strasbourgban is a legutóbb. A biztos Strasbourgban hozzászólt, és Hani Otis úr is megestette azt, hogy szerintük nincsen semmilyen fajta probléma. remélhetőleg ez nem csak egy reagálás lesz a mi reakciónkra. Úgy gondolom, hogy meg kell alapodnunk ebben a kérdésben, és ezt az esélyt mégiscsak vissza kellene szereznünk, már ami az első benyomást, első benyomást illeti. Köszönöm szépen, Louis. Teljes mértékben igazad van. Szikierski, majd Richard Beldra zapytać o grupę ekspertów. Może... Köszönöm, elnök úr, egy kérdésem lenne a szakértői csoporthoz. Lehet, hogy én vagyok csak tudatlan, de azt szeretném tudni, hogy mi az összetétele annak a szakértői csoportnak, amely kinevez tagokat ebbe a csoportba. Milyen gyakran ülnek össze? Úgy tudom, hogy az összetételük változik attól függően, hogy milyen témáról van szó. Van még egy kérdésem is. Tudják-e, hogy mi történik a delegált aktusokkal más fontos területeken, például más parlamenti szakbizottságokban, a közlekedésiben, vagy máshol? Vajon a más szakbizottságok hozzáállása hasonlít a miénkéhez, hasonló aggodalmakat fogalmaznak-e meg, mint mi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gladfelder, és aztán Agnyó. Ami történt, az nem csupán a közös agrárpolitika szempontjából aggályos, hanem aggályos az unió demokratikus működésének a szempontjából is. Nagyon súlyosan fölborította a bizottság a kényes hatalmi demokratikus egyensúlyokat és ezzel az euroszkeptikusok mellett most létrehozta a bizottsággal szembeni szkeptikusoknak is az egyre népesebb táborát. Úgy tűnik, hogy a bizottság nem vonja le a megfelelő következtetéseket abból, ami történt, sem a politikai következtetéseket, sem a személyi következtetéseket. Márpedig ilyet nem lehet következmények nélkül tenni, tehát kell, hogy legyenek következményei annak, ami történt a politikai bizalom egyértelműen megingott és ezt nem lesz egyszerű helyreállítani. a bizottságnak lényegesen többet kellene tennie ennek érdekében. Grazie, Grandfelder. Agnew... E- Köszönöm, Agnyó, majd ezt. Elnök úr, örömmel hallotta, hogy én minden képviselőt támogatok, aki felszólalt, Eh, ami eléggé szokatlan tőlem, de Lyons úr nagyon jól összefoglalta. Hatalmas, ez a hatalmas bürokrácia, ami a bizottság egy csak kóstolgat minket, csak a határokat tologatja, azt nézi, hogy meddig mehetnek el. Nagyon erősen reagáltunk, ezért majd vissza, visszakoznak, de mindenki e, legyen óvatos, hiszen ezt újra meg fogják próbálni. Köszönöm szépen. Ancora adesso. Uh, adesso. Danke, Herr Präsident. kurze Anmerkung. Köszönöm szépen, lenne egy rövid megjegyzésem. Információm szerint időközben már 23 tagállam fogalmazott meg kritikát, le, hamarosan 28 lesz majd ez a szám. A bizottság képviselőinek egy kérdést szeretnék feltenni. Arról volt szó, hogy pozitív lenne az, hogyha a parlamentet és a tanácsot bevonnák a delegált jogi aktusokba. Eddig információim szerint a parlamentnek csak is megfigyelő státusza van, és ez nem jelenti azt, hogy túlságosan is bevonnák a parlamentet. Szeretném még egyszer hangsúlyozni eh, azt, amit Gladfelder kollégám is elmondott. Pontosan eh, a tagállamok eh, ellenállása nyilvánosan és nyilvánvalóvá vált, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság ténykedése igazából csak az Európa kritikusok malmára hajtja a vizet. A központi bizottságnak nevezik néha az Európai Bizottságot. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak mindent kell megtennie, hogy valóban demokratikus intézménynek tekintsék Európában őket. Ty wiesz, co to jest komitet centralny. Grazie Albert L'onorevole. Köszönöm. Rubik, és aztán az Rubik. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viens jautājums komisijai. Ja jau visi tik daudz runa. Köszönöm, elnök úr, hogyha mindenki ilyen sokat beszél, és én is beszéltem erről, neki hallotta, hogy zárt ülésről, mert sen is volt erről szó. Engem az érdekel, hogy mi a bizottság gondja? Miért nem tudunk visszatérni ahhoz, amiről már megállapodtunk? Mi ennek az alapja? Miért kell mindent megváltoztatni? Minden, amivel egy, már kapcsolatban kerültem. Köszönöm szépen Rubix és Martin Otti. Heisling úr. Nem szeretném elverni a port a mint hogy ezt Albert tette, de Szeretném azért elmondani azt, hogy kicsit ez a túlzás összehasonlítani az Európai Bizottságot egy központi bizottsággal. Szerintem jobb lenne az, hogyha a parlamentet bevonnák a munkába, és lehet, hogy erről valamit tudom majd mondani a bizottság képviselője. Mi csak megfigyelők vagyunk, de sokat jelenthetne a számunkra, hogyha teljes mértékben bevonnának bennünket is. Kapunk információkat a delegált, ezzel csak másodkézből kapunk információkat a delegált aktusok végrehajtását, illetően szerintem ezen azért lehetne javítani. Dunque, kollégi, ridò la parola a, ah, naturalmente al direttore. Kedves kollégák, megadom a szót eh, az igazgatónak, de Hadd mondjam el, amit én szeretnék. Először is ezt már megvitattuk, és mindannyian teljesen egyetértettünk, ahogy a felszólalók is elmondták, egyértelmű volt az akarat, hogy a delegált jogi aktusok csak a politikai egyezmény után lesznek alkalmazhatóak, és hogyha nincsen politikai egyezmény, akkor ezek alkalmazása nem lehetséges. És ezt akkor is elmondjuk, amikor a Zájár jelentésről szavazunk. A delegált jogi aktusok az a Lisszaboni szerződés egy e, eredménye, és hogyha nekünk ez nem felel meg, akkor akkor megbuktathatjuk. És nem nagy katasztrófa, hogyha leszav, leszavazzuk, hiszen nem öm, ö, hiúsítjuk meg az egész jogi, jogi folyamatot, nem kell az egészet újra kezdeni az első-második olvasattól. Eh, hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy nyugodtak vagyunk, és a bizottságnak lesz újabb javaslata, hogyha ezt visszautasítjuk nagyon sok delegált aktust kell majd bizonyítani a vitáink során. A KAP jogi keretéről és az átmeneti intézkedésekről. Nagyon sok delegált aktussal foglalkoztunk. El kell végeznünk a munkánkat társjogalkotóként, nem kell aggódni amiatt, hogy leszavazzuk, nem lesz abból katasztrófa. A delegált jogi aktus továbbra is nagy eredmény a parlament részéről, és és a megvalósítási jogi aktusok végrehajtós, a végrehajtásában, amelyben a parlament nem tud beavatkozni, sokkal nagyobb, súlyosabb a körülmények. Azt várom, hogy Tassos válaszoljon arra, hogy bár a lényegi dolgokat elmondtuk, A titkárság e-mailt küld majd, amely összefoglalja az itt elmondottakat, hogy felkészülhessenek a lényegi vitára, december másodikára, ahol egyesével megyünk a kérdéseken, megnézzük, hogy van-e, megkérdezik a politikai egyezményeket. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. köszönöm a lehetőséget, hogy tisztázak néhány dolgot, amit elsőre talán nem sikerült, úgyhogy még egyszer neki futok. Az alapjogi aktus, azaz alapjogi aktus és pont. Ez a mindannyiunk számára kötelező érvényű jogszabály, és nem ezt vitatjuk. Amiről a vita folyik, az azok a területeknek a szabályozása, amelyek nem szerepelnek az alapjogi aktusban. Ezt kell tisztázni. Ma első alkalommal a szakértői munkacsoport megvitathatja a konszolidált változatát a javasolt delegált jogi aktusnak. Idáig több mint 20 egyeztetésen a különböző cikkeket vettük végig. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen javaslat vitája során egyes területeken tisztázni kell ügyeket, másút módosítani kell, ez meg is történt egyes helyeken, illetve vannak olyan területek, ahol további módosításra lesz szükség. És előfordulhat, hogy változatlan marad bizonyos helyeken a szöveg, hogyha sikerül egymást meggyőznünk arról, hogy megvan a belső logikája, illetve értelme az eredeti javaslatnak de itt nem az alapjogi aktus módosításáról van szó, senkinek nincsen ilyen szándéka, nem ez, a, a, nem ez az elgondolás. Tehát ebben a szakértői munkacsoportban a teljes körű részvételre van lehetőség. Ismétlem, hogy a tagállamok megkapják a teljes körű tájékoztatást a különböző tárgyalási szakaszokban a szöveges változattal együtt. Önök is ugyanakkor ezzel egyidejűleg megkapják ugyanezt a tájékoztatást ugyanazokat az információkat. Tehát önök is hozzászólási joggal rendelkeznek a képviselőiken keresztül. Két parlamenti képviselőt jelöltek, önök döntöttek a személyükről, és itt parlamenti képviselőkről, akik szakértők van szó. És a többi szakértőhöz hasonló, illetve velük megegyező joguk van, hogy kifejtsék az álláspontjukat, és éltek is ezzel, én úgy gondolom. A következő lépés mi lesz, mi várható, a konszolidált verzió mai egyeztetése alapján derül majd ki, hogy melyek azok a területek, ahol további tisztázandó kérdések vannak. És aztán a szakértői munkacsoporttal egy következő ülésen egyeztetjük, hogy hol is tartunk a konszolidált szöveg vitájában. Időközben már módosításokat vezettünk át, a változásokat tisztázó jelleggel feltárjuk, és reméljük, hogy ez sikeres lesz. Sikerül valóban tisztázni az ügyeket. Remélem, hogy sikerült a kérdések nagy többségére választ adni. George Lane kérdése ügyében én úgy gondolom, hogy inkább a tagállamokra vonatkozik ez a kérdéskör és nem a bizottságra. Vannak a delegált jogi aktusokban egyes konkrét elemek, amelyek egyes tagállamokra vonatkoznak, és nem mindenkit érintenek. A vita során az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a pontosítások, illetve módosítások relevánsak-e, megfelelők-e az egyeztetés szempontjából, és szeretném megismételni, illetve hangsúlyozni, hogy ez egy folyamatban lévő munka, tehát nem egy lezárt dolog. Néha az a benyomás alakulhat ki az észrevételeket hallgatva, hogy már egy véglegesített szövegről kéne szavaznunk, de nem ez a helyzet. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tassos Haniotis. Csak hogy megpróbáljam ezt teljesen egyértelművé tenni. A személy képviseletünk, a parlamentet képviselő szakértők nem foglalhatnak politikai szempontból állást, tehát nincs politikai felhatalmazásuk gyakorlatilag ők meghallgatják az egyeztetésnek a tartalmát, a koordinátorok felé beszámolnak, és aztán a szakbizottság dönt arról, hogy mi lesz az álláspontja. Most már megvan az előadó, illetve a politikai álláspont is kialakult, ami a szavazást előkészíti. És én úgy gondolom, hogy a parlamentnél alkalmasabb erre a feladatra a titkárság, ahol megvannak erre a megfelelő munkatársak, illetve a tagállami szint a megfelelő erre, és nem szabad az időt vesztegetnünk. A jogalkotási aktusokat minél előbb ki kell alakítani az Európai Bizottságnak. És aztán az újra előterjesztéssel nagyon komoly időveszteség érne bennünket. és itt a mandátumot meghaladná e, ez a szöveg, és december másodikán fogjuk majd ezt megvitatni részleteibe menően George Lyon. Én nem egészen értem itt a delegált jogi aktusok esetében a személyes képviseletünket, mert én úgy véltem a titkárság információi alapján, hogy hozzá se szólhatnak a képviselőink és ugyanakkor a brit képviselőtől, illetve Tassisztól is azt hallom, hogy erre van lehetőség. De én nem emlékszem arra, hogy itt a koordinátorok megbeszélésén az valaha felmerült volna, hogy itt hozzászólási jogunk is van. Sőt, igazából semmiféle vitára vagy megbeszélésre nem emlékszem ebben a témában. Tehát akkor mi döntjük el, hogy ők hozzászólnak-e, avagy nem szólnak hozzá? Mert ez esetben a koordinátori szinten tisztázni kéne, hogy tényleg akarjuk, hogy hozzászóljanak, és akkor adjunk konkrét felhatalmazást erre, vagy pedig ellenkezőleg. Mert azt tapasztaljuk, hogy ami számunkra aggályos, az nem hangzik el, és előfordulhat, hogy fel is borítaná a körvonalazódó politikai megállapodást. a frakciók megállapodnak, egyeztetnek egymással, és ez később felborulhat. Tehát tisztázni kellene, hogy kinek mire van felhatalmazása, mire vonatkozik a hatásköre. És ezt a titkárságnak kellene talán elősegíteni. Hiszen úgy gondolom, hogy ahogyan én sem értettem, hogy van-e hozzászólási jogunk, vagy nincs, hát ha mások sem, tehát tisztázni kellene ezt az egész kérdéskört. Grazie, George. Um... Köszönöm szépen, George. Csak hogy tisztázzuk ezt a magunk nézőpontjából, a titkárság szakértője valóban megfigyelő, ő nem szólhat hozzá. Nincs politikai felhatalmazása erre, tehát nem szólhat hozzá. És ezt Tassosnak is mondom, tehát informálisan lehet, hogy mondhat bizonyos dolgokat, de a szakbizottságot nem képviselheti hivatalosan. És a jövőben, amikor a szöveg formálódik, akkor a delegált jogi aktusoknál az előadók majd valóban belefolyhatnak a munkába, de egyelőre még ez nem áll rendelkezésre lehetőségként, tehát politikai vita folyik a háttérben, de akárhogy is a titkárság dolgozója nem egy parlamenti képviselő, hanem a szakbizottság egyik megbízottja, aki beszámol az elhangzottakról, de a, a tartalmi kérdésekhez nem szólhat hozzá. Tehát ezért is rendkívül kényes ez a kérdéskör, és a bizottságtól azt várjuk, hogy a delegált jogi aktusok híven tükrözzék a meghozott döntéseinket. Máskülönben ez rendkívül aggályos, ahogy láttuk is a 20 miniszter által ellenjegyzett első tervezetből. Itt is elfogadták a szakbizottsági tagok. Tehát a lényeg az, hogy egy rövid összefoglalás készül majd december másodikára, aztán december 9-én zárt ülésen a biztos jelenlétében vitát tartunk erről. Nem azzal a szándéka, hogy az első delegált jogi aktusokat korrigáljuk, hanem hogy elkerüljük a korábbi problémát az első delegált jogi aktussal kapcsolatban. Jim. ahogyan én értelmezem a dolgot, valamennyien tudjuk, hogy hol tartunk most, november 26-a van, pár hét múlva karácsony, és kevés az idő, hogy a bizottságot biztosan tisztázzuk ezt. Én úgy gondolom, hogy jövő év március 13-a előtt a delegált jogi aktussal nem tudunk előre lépni. Múlt héten én így értettem azt, amit hallottam, vagy kaptam információként. Mert máskülönben Strasbourgban a szakbizottság össze kéne, hogy üljön az egyik héten. És ott megvitathatjuk, de szerintem ez nem elég idő erre. Beszélhetünk még erről, de azért ne felejtjük, hogy be kell vonni többféle szakembert, és nem arról van szó, hogy most kibújnánk a feladat alól, hanem egyszerűen tisztázni kell, hogy milyen időütemezéssel számoljunk, mik az elvárások. A lehetőséget kihasználom arra, hogy felmutassam azt, hogy mi fog történni. Hogyha elfogadja a bizottság majd a delegált aktusokat hivatalosan, és akkor mi már semmit nem tudunk tenni, csak elfogadjuk vagy elutasítjuk. Tehát most kell elvégezni ezt a munkát a jövő héten hétfőn, amikor megkapjuk az új szövegeket, az új tervezeteket, akkor tudunk ehhez hozzászólni, akkor tudjuk elmondani a megjegyzéseinket, akkor tudjuk befolyásolni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Hogyha később lépünk fel, akkor az egésznek már vége, nem tudunk mit tenni. A, hogyha a bizottság elfogadja a szöveget véglegesen, és ez nem lesz számunkra megfelelő, akkor ez ellen kell majd szavaznunk. Tehát most azon vagyunk, hogy megváltoztassuk ezt a szöveget. Ezek az első javaslatok lesznek, még további javaslatok is. Arról is beszélnek, hogy lesz egy új javaslat karácsony előtt, majd ezt is megvizsgáljuk, a titkárság segít nekünk ebben. Lehet, hogy nem is kell megküldeniük minden szöveget nekünk, csak a legfontosabb kritikus pontokat, hogy azokat megvizsgálhassuk, és erre kell majd koncentrálnunk, és hogy majd kijavíthassuk ezeket a kritikus pontokat. Hogyha márciusban foglalkozunk ezzel, akkor az egésznek már vége, akkor csak igennel vagy nemmel tudunk szavazni. Remélem, hogy ez mindenki számára érthető. Még egyszer, George. Rendben, én értem, hogy mit mond elnök úr, tehát március előtt kell sok mindent tennünk, én ezt értem, de van egy alapvető pont, vagyis az, hogy a szakértőiknek alapvető agályokat kell tudnia felvetniük a javaslatokkal kapcsolatban. Do subito la Igen, mindjárt megadom a szót, de George-nak szeretnék még valamit elmondani. Az is lehet, hogy a szakértők gyorsan jelentenek majd nekünk, hogyha látnak majd különbözőségeket. E például a kecskék és juhok esetében megvolt a politikai megállapodás, megvolt a, a szöveg, de ez csak a állatokat illeti. Tehát mindenképpen a szakértőnknek is először nekünk kell jelentenie, nekünk hozzánk kell eljönniük, hozzánk kell eljönnie a koordinátori ülésre akár, vagy akár egy teljes szabizottság ülés is tarthatunk ennek érdekében, és ott lehet eh, meghallgatni a mi véleményünket, és így lehet eh, majd kialakítani egy véleményt, tárgyalás viszont nem lehet. Persze rámutathatnak a különbözőségekre, viszont konkrétan nem tettnek semmit sem az, a dologban. Tehát itt kell valamit tennünk majd, ezen a ponton, itt kell majd egy stratégiát kialakítanunk arról, hogy azonnal informáljanak bennünket, és politikailag fel tudjunk lépni, és azt mondjuk, hogy ha nem változik, akkor el fogjuk majd ezt a végén utasítani. Ágnyó úr, úgy gondolom, hogy az a vita, amit folytattunk, az igazából azok számára hasznos, akik azt akarják látni, hogy hogyan működik az EU. Nagyon sok tapasztalt ember, emberül itt, ön, Lion úr, a bizottság képviselője, és mégis senki sem képes megmondani ezt, akinek milyen hatásköre van. Egyértelmű, hogy az Európai Parlament Agrisza Bizottság, amikor a döntésről van szó, akkor delegálhatja arra a, a titkárságát, hogy beszéljen a szabizottság nevében. Erre megvan a lehetőség, és az, hogy erről itt beszélünk, az eléggé furcsa szerintem. Barátom, nagyon fontos ez a téma, ahogy Ányó úr is elmondta. Igaz az, hogy egy másik szakbizottságban is beszélünk majd arról, hogy hogyan kell bánni a fennhatalmazáson alapuló jogi a szája jelentés kapcsán. Abban a jelentésben arról van szó, hogy az Európai Parlament hogyan tud jobban beavatkozni a rendelet végrehajtási szakaszába a felhatalmazáson alapuló jogi segítségével. Vannak javaslatok is itt, bizonyára tudják, hogy számukra nagyon kényes ez a döntés, mert megvan a veszély erről minden képviselőt bevonunk ebbe. 2000 felhatalmazás napra jogi aktus volt az elmúlt évben. Ezek nem rendeletek, ezek jogi aktusok. Nem lehet minden egyes jogi, nem lehet minden egyes delegált jogi aktust megvizsgálni. Hogyha alapvető szöveg van van egy alapszöveg, akkor aznak kell megmaradnia. Mindenképpen egy ellenőrzési mechanizmusra van szükség, hogyha van egy figyelmeztetés, akkor azonnal politikai döntést kell hozni. Először a koordinátorok részéről, majd pedig a teljes szabadság részéről. Ez az az eszköztár, amelyen ezt megpróbáljuk elérni, megpróbáljuk ezt a stratégiát kialakítani, mert ez az első alkalom, hogy ilyen dologgal foglalkozunk. De leszögezem még egyszer, hogy a delegált jogi aktusok segítenek nekünk, és végezetül csak azt tehetjük, hogy elutasítjuk, hogy elfogadjuk, és elmondhatjuk azt, hogy miért utasítottuk ezt el. A problémát persze meg kell oldani, de nem szeretem, hogy ezt a túlságosan felfújnánk most. Meg kell változtatni a, jogi, a delegált jogi otusokat, mert a kezdeti szakaszban el kell érni azt, hogy a parlament is bevonják, ha nem vagyunk elégedettek, akkor további ülésekre van szükség, annak érdekében, hogy majd sikerüljön megalapodásra jutni. Utána visszaküldik majd a delegált jogjogatosokról szóló szabályt számunkra, eldöntjük, hogy ez tetszik-e nekünk, vagy nem. Ha nem tetszik, akkor ezt először a szabályzatsába fog el, fog elutasítani, utána pedig a plenárison, Jim azt kell megnéznünk, hogy mit mondanak az alkotmányügyi szakértők. Amikor a bizottság szakértőkről beszél, és ezt látok a trialógus során, jöttek mindenféle e, bekezdésről, felsorakoztattak egy csomó szakértőt. Mi a szakbizottságunkban nagyon jó embereket sorakoztatunk fel, de nem szakértők csak azért, mert egy szakértő nemzetállamból jön, és együtt jönnek, ők a szakértők. Pont erről van itt szó. Miért ők mondják meg nekünk, hogy mit tehetünk, vagy mit nem? És pont erről van itt szó, ezért kell összedugnunk a fejünket, és meg kell értenünk, hogy hogyan lehet ezzel, eh, hogyan lehet ezt kezelni. Nem azt akarom mondani, hogy eh, a bizottság nem, nem jól cselekszik, hiszen egy, egyik másik dolgok egészen, egészen észszerűnek tűnik, csak nem lehet úgy megvalósítani e, nemzetállami szinten. Ezért kéne valami rugalmasság. E, erről ez a probléma, ezzel kell foglalkoznunk, és, és hogyha minden tönkre megy, azért mert nem tudjuk felismerni, hogy mik a problémák, akkor konstruktívan kell hozzáállnunk, de a bizottságnak is meg kell értenie, hogy nekünk fontos szerepünk van itt, és az, ahogy ezt a szerepet játszuk. És akkor még ott van a bizalmasság kérdése is. Nem kétlem, hogy ez is része az egész folyamatnak. Bene, grazie Jim. Köszönöm szépen, Jim. Szerintem elég, eleget foglalkoztunk már ezzel. A titkárság a következő napokban összefoglalja majd azokat a kérdéseket, ahol még viták vannak. És december másodikán zárt ülést tartunk a bizottság biztosokkal, biztosok kabinettével és a DJ Agri szakértőivel és részleteiben megvitatjuk a kérdést. Most pedig a 11-es napi rendi pont következik. Növény nemesítés, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a minőség és a hozam nevelésére. November 5-én meghallgattuk a növénynemesi, meghallgatást rendeztünk növénynemesítés tárgyban, hogy a minőséget és a hozamot fejle, növelhessük és saját kezdeményésű jelentést határoztunk. Pausen asszony az előadója, kérem, hogy bevezesse be a témát. Beszéljen a jövőbeni kihívásokról, gazdálkodásban, növény, növénytermesztési ágazatban, különösen a genetikai változásokról, amely szükséges ahhoz, hogy a növekvő népességet táplálni lehessen, víz, energiaügyekről is ki kell térni, um, genetikai sokszínűségre kell meg kell őrizni, és növénytermesztési technikákat is meg kell vizsgálni, vizsgálni eh, az emberi fogyasztásra alkalmas eh, növény, növény, anyagokat is meg kell vizsgálni. Átadom a szót Pauszen asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Várok egy kicsit, hogy feltehessék a fejhallgatókat. Nagyon röviden fogok beszélni a javaslatom hány hátteréről, azért, hogy mindannyian megtudhassuk, milyen helyzet áll előttünk, hogy a növénytermesztési képességet 70%-kal kell növelnünk 30 éven belül. Ez a kihívás. Tudjuk, hogy nem tudjuk a forrásokat így növelni, hiszen nincsen több termőföld, csak csökken ennek a mennyisége. A víz, vizet is e, jobban kell elosztani, mint ma. Nagyon sok változásra van szükség, nagyon nagy kihívások előtt állunk. Aztán itt van ez a jelenség is, hogy globális szinten az a növénytermesztés mennyisége is csökken, nem jelentősen, de mégis növekedni nem tud azért, mert az elmúlt száz, száz évek során annyira kiaknázták ki, ki a termelési mennyiséget. Miért katasztrofális ez akkor, amikor átnézzük ezeket az dokumentumokat, hogy a a mezőgazdaság termesztett sokszínűsége csökkent, és méghozzá 75%-kal az elmúlt 50 év során. Ez pedig nagyon aggasztó jelenség. Európának, Európa annyira sokszínű, ezt már nagyon sokat vitattuk, az állategészségügyi törvénye kapcsolatban. Nagyon nagy a különbség Észak és Dél-Európa között, az Atlanti parttól egészen a e, kontinens belsejéig, ezért e, nagyon nagy sokszínűségre van szükségünk Európán belül azért, hogy e, fokozni tudjuk a növényhozamot, és azért, hogy megtarthassuk kulturális és hagyományos növénytermesztési módszereinket, hogy megtarthassuk azt a táj, tájképet és biológiai sokszínűséget, ami fontos nekünk. A növénytermesztési ágazatot hat nagy globális vállalat irányítja, amely hatalma, túlságosan nagy hatalmat szerzett magának a világ mezőgazdasága fölött. Azt szeretném, hogyha Európa megsz, megszabadulna ettől a hatalomtól, és visszavenné azt saját magának. Ezek a nagy vállalatok nem használják egyelőre a génmódosítási technikát azért, hogy jobb te, jobb, jobb eredményeket érjenek el, és hogy a, megőrizzük a sokszínűségét, hanem arra koncentráljak, hogy a növekedést a, saját vegyi anyagaikhoz szoktassák hozzá, és ezzel hatalmas profitot kaszálhassanak, és ez nem, nem baj, hogyha egy vállalat a saját profitját ért harcol, de nem ugyanaz a helyzet, akkor, hogyha az emberiség, nem, ez nem ugyanaz, mint amit az emberiségnek és a környezetnek van szüksége. A technikai fejlődéssel, amely az elmúlt 10-15 évben lezajlott, rengeteg, sokféle technika áll rendelkezésünkre, amely hasonlít a génmódosítási technikához, de amely amelyre nem vonatkozik a jelenlegi törvénykezés, és amelyet különféle módon lehet felhasználni, és amikor megkapjuk a vetőmagot, és amikor elültetjük a növényeket, akkor nem vezethetjük azokat vissza ahhoz, hogy milyen technikát használtak azok kitermesztésénél. Azt szeretném elmondani most, hogy olyan sokféle elem van, új és régi, amelyet az egész világon és a helyi közösségekben valahol Európában kifejlesztettek, hogy a bizottságtól azt kell követelnünk, hogy folytasson le vizsgálatot, és átfogó vitát folytasson erről, arról, hogy mi történik ma, mik az igényeink, hogyan fogjuk azt kezelni, a jelenlegi valósággal hogyan fogunk bánni, Számos okos kérdést csak szeretnék feltenni, amelyekre ne, amelyekről nem mondhatom, hogy én vagy a jelentésem válaszolni tud. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jó válaszokat kapjunk, intelligens, átgondolt kérdéseket kell feltennünk. Ez azt gondolom, hogy mi itt a mezőgazdasági szakbizottságban, az Európai Parlamentben, őszintén szóval mi vagyunk azok, akiknek politikai és erkölcsi felelőssége van az iránt, hogy nyomon kövessük ezeket a kihívásokat, amelyek előtt az emberiség áll, azért, hogy a mezőgazdasági szakpolitika európai politika legyen, és korlátozott mértékben nemzeti politika is. Nekünk kell a vitát elkezdeni, és nekünk kell megpróbálni megvizsgálni, hogy hol vannak a források, miként léphetünk tovább, hiszen nem, tudjuk, nem tudjuk ezeket a kihívásokat elkerülni. Kedves kollégák, a kihívás abban áll, hogy az élelmiszertermelést fokozni kell, hatalmas mennyiségben még hozzá. Egy olyan világban, ahol a források csak csökkennek. Ezzel át is adnám a szót másoknak, és azt kérem, hogy segítsenek nekem jó kérdéseket megfogalmazni. Köszönöm. Molto bene, grazie Marit. Iniziamo il dibattito. Köszönöm szépen. És most átadom Kalinowski úrnak a szót. Bardzo dziękuję pani poseł za bardzo. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes ez a jelentés. Az érdekességét a téma adja. Mert ez a kérdés maga izgalmas ügy. Hogy biztosíthatjuk az élelmiszerellátást? Akkor, amikor 70%-kal megemelkedik az igény, vagy még magasabbra. Hogyan tudjuk kézben tartani ezt a helyzetet? szerepel a termőföld zsugorodása, a jelentésben, aztán az öntözés, a vízellátás, ezek a kulcskérdések. És a válasz erre a kihívásra a tudomány. A tudományos kutatás, illetve az eredmények megvalósítása, gyakorlatba való átültetése. Emellett párhuzamos célkitűzéseket is célszerű magunk elé tűznünk, meg kell őriznünk a biológiai sok színűséget és a környezet változatosságát. A hatos ponttal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A jelentés hatos pontjában az szerepel, hogy legyünk nyitottak az elérhető technológiákra. Arra gondol itt például, hogy a génmódosítás lehetőségére legyünk nyitottak, mert számomra ez nem egészen világos. Nem azt mondom, hogy tekintsünk el a tudományos eredményektől, de én úgy gondolom, hogy a meglévő technológiákkal együtt kell élnie a biológiai sokféleség érdekében az új technológiáknak is. Másodszorban a nagy cégek monopól helyzetéről is szólni kell. A multinacionális eh, cégek monopól helyzete valóban fennáll, és ezzel ellentétes oldalon viszont ott a másik érv, hogy sokba kerül egy új növénynek a kinemesítése. Tehát ebből adódik ezeknek a nagy cégeknek a viselkedése, úgyhogy van ennek jó és rossz oldala is. És Mindez ugyanannak az éremnek a két oldala. Tehát tisztázni kellene, hogy a finanszírozási eszközök igénybevételével hosszú távon hogyan tudjuk egyszerre támogatni az európai tudományos kutatásokat és a kis és középvállalkozásokat is. Én azt gondolom, hogyha egyszerűen csak siránkozunk, hogy vannak nagy cégek a piacon, akkor ez egy vágyelvű gondolkodás, csak álmodozunk, mert a piaci valósággal szembe kell nézni. Persze segítsük a kisebb cégeket is. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Kalinowski úr, Lebrun asszony és Kapula Santos következnek. Köszönöm, elnök úr. Paulsen asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Remekül összefoglalt az európai, illetve a globális mezőgazdasági problémákat, és ez egy átfogó helyzetkép. Nem szabad dogmatikusan gondolkodnunk ezekről a kérdésekről. Gyakran elhomályosítja az elemzők gondolatait a dogmatizmus, illetve ebből adódnak bizonyos unpraktikus javaslatok. Szerintem különösen az érdekes ebben a jelentésben, hogy Paulsen asszony egyszerre hangsúlyozza, illetve tartja szem előtt, hogy új növényfajtákra van szükség, hiszen az emberiség létszáma nő, és az élelmiszerigényeknek világméretekben csak így tudunk megfelelni. Változik az időjárás is ráadásul, illetve új betegségek jelennek meg, tehát felborul az eddigi egyensúly. Tehát egyszerre hangsúlyozza, hogy új növényfélékre van szükség, másrészt meg kell a genetikai örökségünket is őriznünk, és egészen konkrétan a helyi, illetve regionális fajtákat meg kell őriznünk a jövő generációi számára. Én úgy gondolom, hogy itt valóban egy komoly küzdelemről lesz szó, és nem szabad ezt könnyedén kezelnünk. Mindez nagyon sokba kerül, hogy megőrizzük a hagyományos fajtákat, és mindkét szempontot ugyanazon a síkon egyforma fontossággal kell kezelnünk. Nem szabad sem intellektuális, sem szakpolitikai szempontból dogmatikusan gondolkodnunk erről. Az lenne a jó, hogyha az Európai Bizottság egy ambíciózus növény nemesítési stratégiát dolgozna ki, amely ugyanakkor szembenéz azzal is, hogy a szereplők, illetve a résztvevők változatosak kell, hogy legyenek. Igazából a monopól helyzetet nem kell külön kiemelni, mert az nyilvánvaló módon káros. Inkább arra kellene törekedni, hogy a meglévő kiváló színvonalú kis Európában tovább tudjanak működni, elő kell segíteni, hogy jól végezhessék a munkájukat. És azért szem előtt kell azt is tartani, hogy legalább egy évtized kell egy új változat kénemesítéséhez, és ezt az időigényt valahol tekintetbe kell vennünk. Úgy gondolom, hogy az jelentés jól összefoglalja a jelenlegi helyzetet, távolabbra kellene nézni. És úgy gondolom, hogy ez a remek szöveg számos új javaslat lehetőséget biztosítja. Köszönöm szépen. Most Kápulás Szántos képviselőnek adom meg a szót. Aztán Egnyú úr következik. Köszönöm szépen, Pausen asszony. Kiváló munkát végzett. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy egy megkerülhetetlen probléma vizsgálatához járult hozzá ezzel a fontos adalékkal. A parlament következő eh, ciklusára vár, attól tartok ennek a vitának a lefolytatása, mert ez időigényes lesz. Ugyanakkor megkerülhetetlen, és a biotechnológiát eh, helyezi előtérbe. És Paulsen asszony körültekintően fogalmazza meg ezeket a kérdéseket. Nem szabad sem tabukat tekintetbe venni, de ugyanakkor nem szabad elragadtatni magunkat a másik irányba sem. Tehát vannak bizonyos adatok, ezeket tekintetbe kell venni. Azt is látni kell, hogy a biológiai sokszínűség 75%-kal csökkent a 25, 20, 20. században, bocsánat, ehm, tehát ezt nem szabad szem előtt téveszteni. Ez egy óriási veszteség. Ráadásul az emberiség ellátása Afrikának megfelelő területet igényel, és a hús előállításához pedig egész Dél-Amerika területére szükség lenne. Tehát nagyon komoly demográfiai kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk, és ez egy súlyos probléma a 21. században ezekre a kihívásokra kell válaszokat találnunk. Számos megoldás merül fel. Ezek a tudományt helyezik előtérbe, és ez egy olyan kérdés, amely Paulsen asszony jelentésében kiválóan le van írva. Tehát gratulálok ehhez a munkához. És úgy gondolom, hogy felhívja a figyelmünket a valós problémákra, és az Európai Parlamentnek az lesz a feladat, hogy megtalálja megoldásokat ennek nyomán. Én úgy gondolom, hogy az emberiség a 21. században ezzel a legnagyobb problémával kell, hogy szemberézzem. Köszönöm szépen. Egnyi úr. Köszönöm. Nem értek teljes mértékben egyet Paulsen hogy nézeteivel, de jónak tartom a, a munkát. Én a burgonyáról szeretnék szólni. Ez egy szerény ö, étel. Mondhatnánk, hogy nem őshonos Európában, hiszen Amerikából hozták be, és 160-170 évvel 170 évvel ezelőtt Írországban a fekete rothadás tönkretette a burgonya termést, éhénységhez vezetett ez, tehát nem tökéletes az élelmiszer ellátás szempontjából, mégiscsak tartalmas élelmiszer, és a fekete rothadás ellen kifejlesztették az ellenszert, de természetesen rezisztensé vált a technikai megoldásokra, és az utóbbi évszázadban folyamatos volt a verseny ezzel a betegséggel elszáradnak a levelek a fekete rothadástól, illetve nem érik be a termést. Nagyon komoly a probléma. Elérkeztünk egy olyan szakaszba, amikor egy adott évadban 19 alkalommal lehet ellene permetezni, és a nagy multik, a, amelyeket nem szeret Paulsen asszony, sokkal bonyolultabb vegyi ellenszerekkel állnak elő, és továbbra is vesztésre állunk. 50 kilométerre tőlem van egy kutatóközpont, ahol kidolgozták a megoldást. Meg is néztem. Elmentem oda, és az első elképesztő tapasztalat az volt, hogy 20 ezer fontot kellett arra költeni, hogy kerítéseket építsenek, hogy a környezetvédelmi aktivisták nem ásszanak be, és ne tegyék tönkre az eredményéket. Megtalálták azt a gént, amely módosítható. Én azt hiszem, hogy Dél-Amerikában találták meg azt a variációt, amely ellenáll ennek a betegségnek, és egy ehetetlen növényfajtából nyerték ezt ki, átültették a burgonyába. Azt gondolna az ember, hogy ezt nagy taps fogadja majd, megoldva Paulsen asszony problémáját. A multik is arcra esnek, mert nem tudják eladni a permetező termékeiket. Európa viszont annyira vonalasan ellenzi a génmódosítást, hogy a megoldásokat sem hajlandó elfogadni, amelyek pedig működnének. Tehát elveszük a tudósok kedvét attól, hogy működőképes megoldásokat keressenek és találjanak. Kétféleképp reagálhatnak. Az egyik, hogy elmennek külföldre, ahol értékelik a teljesítményüket, a másik pedig, hogy széttárják a kezüket és feladják. Csak azt kéne elkerülni, hogy a zöld aktivistáknak nem tetszett a legutóbbi eredményünk, most akkor milyen megoldást találhatunk. Ezt kerüljük el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Herbert Duffman következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy kétségtelen az, hogy eh, azon kérdés akkor, hogy a jövőben hogyan fogjuk majd az embereket a Földön táplálni, a növények nagyon fontos szerepet játszanak. Gyakran úgy gondoljuk, hogy csak a modern időinkben tekintettek kritikusan a növénynemesítésre, de ez így volt száz évvel ezelőtt, és amikor úgy gondolták, hogy hogy azok a kártevők, a peronoszporák, amelyek megjelentek, azok nagyon károsak, én csak azért mondom azt, mert a növény nemesítés a növényt mindig kritikusan szemlelték, és mindig is úgy gondolták, hogy ezáltal igazából egyfajta boszorkánykonyhát hoznak létre. Paulsen asszony azt írja, hogy Európában többet kellene foglalkoznunk a növénytermesztéssel, de anya úrhoz visszatérve mit teszünk mi ezért igazából? Anél, azon kívül, hogy a növénynemesítéssel foglalkozók életét nehézé tesszük. Mit teszünk igazából ezért? Egyértelmű az, hogy egy cég, amely a növénynemesítés területén ténykedik, és legalábbis a nagyobb cégek igényt tartanak arra, hogy a létrehozott termékeket világszinten közreadják, és ők biztos nem az Európai Uniót fogják választani, ahol bemondjuk, hogy milyen helyes, milyen nem helyes. Ez a, ben a jelentésben a 14-es pontban kezdődik az egész populizmus. A nagyok rosszak, a kicsik a jók. Hát hol van ez kövevésbe? Lehet, hogy az Európai Parlament jelentésének foglalkoznia kellene azzal, hogy a növénynemesítésnek milyen struktúrája van Európában, milyen cégek tevékenykednek. Nem csak az öt nagy cégről van szó, több ezer növénynemesítő van, aki különböző növényekkel foglalkozik. Nagyon-nagyon sok kicsi termesztő van, különböző növény, különböző zöldség, gyümölcsfajtákkal foglalkoznak, és Európában eléggé nehéz helyzetben vannak. Nem értek a 20-as ponttal sem egyet, amikor azt mondják, hogy nem jöhetnek új fajták. Meg kell nézni egy mezőgazdasági lapot, és lehet látni, milyen sok új fajta jönnék meg évente. Sajnálom, Pauszan asszony, de ezt a jelentést nagyon kritizálnom kell megfelelő adatokat kell figyelembe venni, meg kell vizsgálni azt, hogy mi történik Európában, kik tevékenykednek Európában, milyen problémák vannak Európában, és nem lehet ebben a jelentésben csak egyszerűen kijelenteni azt, hogy a kicsik a jók, a nagyok szétrombolják a biodiverzitást, ennyire nem egyszerű az egész, mindenképpen azon kell lenni, hogy konkrétan vizsgáljuk meg azt, hogy milyen környezetre van szüksége az európai cégnek ahhoz, hogy tevékenykedni tudjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Herbert. Martin Halsling majd nekem tájják a elkövetkezik. Köszönöm szépen a jelentést, teljes mértékben eh, támogat, támogatom azt, ami elhangzott. Nem vagyok a kutatás ellen, de hogyha a kutatást azok határozzák meg, a nagyok határozzák meg, bizonyos irányba terelek a kutatást, akkor az nem biztos, hogy a közösség érdekét szolgálja. Az elmúlt években azt követeltem, hogy azok, akik a kutatásokat végzik, azokat azok finanszírozzák, akik majd felhasználják ezt a kutatást. Viszont ez lehet, ezzel lehet, hogy csak bizonyos szektor fog ezzel pénzt keresni. Foglalkoztunk a a búza, vagy a kukorica termesztésével, de a gumos zöldségekről nincsen egyáltalán szó, mert ez kis terület. Tehát mindenképpen szeretném hangsúlyozni azt, hogy 70%-ban többet kell termelnünk. Nos, nem tudunk többet termelni, úgy azt mondjuk, hogy csak a kutatásba kell be, fektetni, és majd találunk egy szuper növényt. Meg kell vizsgálni azt, hogy mit is termelünk világszerte ahhoz, hogy a 12 milliárd embert táplálni lehessen. Itt egyetemben egy szétosztási problémáról van szó, nem csak nálunk Európában, de más nyugati országokban is 50%-ban kidobjuk az élelmiszert, ez egy tény, és vannak olyan országok, ahol nincs lehetőség arra, hogy ezeket az élelmiszereket eljutassuk oda, ahol azt kellene. Tehát reflexzerűen reagálunk mindig, mindig a géntechnológián gondolkodunk, és akkor majd lesz egy megoldásunk, és ismételten ez a régi vita, de meg kell vizsgálni ezt a problémát, amit Agnyú úr elmondott, a burgonya. Ez nagyon sok esetben monokultúráról van szó, aki a mezőgazdaságot ismeri, azt tudja, hogy a monokultúrák mindig is nagyon sérülékenyek, és eh, persze lehet azt mondom, majd leszek is géntechnológia, és akkor minden jobb lesz. Úgy gondolom, hogy eh, javítani kell a talajminőséget is, mi akkor, hogyha annyi út ezt bosszúsát teszi. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy géntechnológiával foglalkozunk, és akkor minden jobb lesz. Ma délután szilveszteri szó jelentésével is foglalkozunk a növényi szaporítóanyagok kapcsán, és itt is el kell dönteni, hogy milyen irányt választunk. Egy kicsit engem aggaszt az, hogy Szilvesztris úr igazából nem az valós problémákkal foglalkozik, és a biodiverzitással, hanem pontosan a nagy cégek irányába halad ő is, vagyis egy szűk piaci szegmensre koncentrál, és a diverzitást nem fogják, nem fogja ezt támogatni. Meg kell vizsgálni, mit lehet politikailag tenni. A klímaváltozás szempontjából alkalmazkodó növényekre van szükség, ez így van, de viszont nem lehet egy bizonyos kártővel szembe ezeket genetikileg ellenállóan tenni, mert ez nem a klímaváltozás szolgálja. Viszont a szilvesztes jelentés a monopóliumokat támogatja, ugyanazt a fajta kutatás irányt írja elő. Engem ez kicsit aggaszt. Úgy gondolom, hogy amire szükségünk vanna, lenne, ezt ebből a jelentésből nem fogjuk megkapni. Ez a jelentés nem megy a helyes irányba. Szerintem ezen majd javítani kell. McIntyre, majd Albert Dess úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Pausen asszonynak ezért a jelentésért. Szerintem nagyon fontos ez a téma, amelyel ma foglalkozunk. Nagyon fontos az, hogy mind a minőség, mint pedig a hozamot javítani lehessen az Európai Unióban. Arról beszélt, hogy tíz évbe telik, amíg egy új ö, fajta valóban ö, létrejön. Azt hiszem a különböző fűfajták esetében ez 18 év, tehát mindenképpen ö, fel kell gyorsítani a növénynemesítés módját. Meg kell vizsgálnunk a különböző gyorsított nemesítési technológiákat, a, a fitogenezis is nagyon fontos. Az Európai Unió ellenzi a géntechnológiát, viszont sokkal specifikusabbnak kell lennünk, sokkal meg kellene értenünk ezt a problématikát, és nem szabad leírni a teljes génmódosítási megközelítést. Örülök annak, hogy hangsúlyoztuk a ö, ö, akvakultúrát, a zöldséget, gyümölcsöket, és hogyha megvizsgáljuk a hozamokat, akkor gondolni kell arra, hogy a teljes mezőgazdasági termelés értékének 18%-a az EU megművelt területének 3%-ából származik, tehát mindenképpen lehetne itt még növelni az gyümölcs termesztést, amelynek jó hatása van az Európai Unió lakosságára is. Úgy vélem, hogy kevesebb importra is szükség, le, lenne szükségünk, hogyha a zöldségre, gyümölcsre koncentrálnánk itt. Vannak olyan területek, amelyekkel nem értek egyet a jelentésben, és számos ilyen példát már megemlítettek a kollégáim. Egyeteműen foglalkozni kell a növényvédőszerek, a gombaölőszerek kérdésével. Vannak olyan vegyi anyagok, amelyeket megtiltunk az Európai Unióban, és mégis olyan zöldség és gyümölcs termékeket hozunk be a világ más részéből, ahol ezeket a szereket alkalmazzák. Tehát igazából a saját termesztőink kezét kötjük meg, hátrányos helyzetbe hozzuk őket, és utána meg azon gondolkodunk, hogy miért importálunk ilyen sokat erről is beszélni kell, amikor a minőségnövelésről, illetve a hozamnöveléséről beszélünk. Nem hiszem, hogy sokat segít az, hogyha a nagy célket támadjuk. Kétségtelen, hogy sok munka folyik a kis cégekben is, nál az én hazámban, az én régiómban is. Sokkal inkább kiegyensúlyozott a megközelítést szeretnék látni ebben a tekintetben, de Köszönöm Pausen asszonynak, hogy a teljes témát felvetette. Fogok majd benyújtani módosítókat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen McIntyre asszonynak. Desz úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Pausen asszonynak ezt a javaslatot amely egyértelműen érdekes vitákat fog eredményezni, de majd a végén egy közös álláspontot kell találnunk. Azért kértem szót, mert Martin Heusling kollégám is hozzá szólt, és azt mondta, hogy a burgonya termesztés csak monokultúrában elképzelhető. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy sok esetben csak a saját term, te, saját fogyasztásra termesztenek burgonyát 0,1-0,2 hektár mértékben. A 0,3 hektáros termesztés, ez monokultúra? Ami érdekelne, az az, hogy a bio gazdálkodók miért alkalmaznak részt a burgonya termesztésnél, ez nehéz fém. Sok levelet kaptunk, amely arra vonatkozik, hogy a e, rész, rezet nem szabad betiltani. Tehát egyetemű, hogy van probléma a biogazdálkodóknál, és tehát nem lehet azt mondani, hogy a monokultúra egyeteműen a probléma, definiálni kell, hogy mi a monokultúra. Ugyanez a gondolom a multinacionális cégekkel is. Az agrárkutatás esetében, hogyha Európában ezt nem támogatjuk, akkor a kutatók máshol mennek majd, és nem Európa fogja majd kapni a kutatási e, Nobel-díjakat. Ennek meg lesz a következménye. Nekem semmi gondom akkor, hogyha például egy multicég, például a Volkswagen-től vásárolok egy autót, ezek jó autók. Nem tudnék például egy kis cégtől, egy kis kézműves cégtől egy autót megvenni, mert annak az ára olyan magas, hogy azt nem igazán tudom megengedni magamnak. Ezért vásárolok egy cégtől egy autót. Grazie Albert. Michel Dante. Sono Albert. Michel Danten. Egyszerűen azt gondolom, hogy akkor, amikor a kis gazdálkodókról van szó, akkor én az elzásziakra gondolok, és a Albertnek mondom, hogy mondjuk a Peugeot az nem egy olyan multinacionális cég, amelyik kicsiben nem tud termelni. Térjünk vissza az európai mezőgazdaságra, illetve a növénykultúrára. Úgy gondolom, hogy meglehetősen jó termelékenységet tudunk felmutatni az utóbbi 70 évben. Ez egy olyan ágazat, amely alapvető az állampolgáraink élelmiszerrel való ellátásában, és nem kell aggódnunk az élelmiszerelletes biztonsága felől. Tehát ezt is tekintetbe kellene venni, és ezt nem mindenki teszi meg. Melyek a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk? Először is az éghajlatváltozás. Melegszik a föld, és csökken az a növények változatossága. Növelni kell a sokszínűséget, hogy esélyünk legyen ebben a küzdelemben. Tehát ez egy alapvető feladat szakpolitikai értelemben. Kutatásra van szükség, és alkalmaznunk kell az eredményeit. Ez azt jelenti a mezőgazdaság politikában, hogy mindent meg kell tenni, hogy a kutatások minél több új fajtát tudjanak felmutatni, minél nagyobb legyen a változatosság. A biológiai sokféleség, úgy gondolom, óriási lehetőségeket tartogat a génbankot eh, tekintve. Génállományban így vagy úgy még kiaknázatlan tartalékaink vannak. Paulsen asszony jelentése a nagy kérdéseket jól összegzi. A hatos, illetve hetes ponttal egyetértek, de a 14-15-16-os túlságosan korlátozó véleményem szerint Európában a változatosság, illetve ennek a kutatása nincs a nagy multik kezében. Ugyanakkor minden évben nagyon komoly eredményeket tudnak felmutatni a vállalkozásaink. Néhány számot mondanék, például tavaly a vetőmagoknál 21 Airbusnak megfelelő forgalmat produkáltunk. Tehát ez nem kerül az újságok címlapjára, de ezzel együtt a vetőmag ágazat számára egy fényes eredmény, és ez csak egyetlen kiragadott példa. És nem csak Európában, hanem világméretekben is hasonló eredményekről beszélhetünk. Tehát, hogyha nem hagyjuk fejlődni az európai kutatásokat, nem hagyjuk előre haladni ezt a területet, akkor a saját csapdákba, csapdánkba esünk, és alulmaradunk az amerikai konkurensekkel szemben. Tehát ők fogják átvenni az irányítást az európai vetőmag területen. Grazie, Michel. Köszönöm, Michel. Eh, Martin volevano replicare. Agnew, e poi Martin Osling. Agnew, majd Martin Osling következik. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy eh, lehetőséget ad nekem, hogy Martin szavaira válaszoljak. A fekete rohadás, eh, a monokultúrával asszociáltásítja. Elmondhatom ön, önnek, hogy az Egyesült Királyságban a, a burgonyát nem monokultúraként nevel, termesztik, hanem 5-6 éves forgással, és nem csak a fekete rohadás miatt, hanem egy másik kártevő miatt is, amely a talajban 5-5 év alatt elpusztul. Hogyha eltávolítjuk a burgonyát, akkor ez a kártevő is elpusztul, de a fekete rohadás azt az időjárás okozza, hogyha a relatív páratartalom meghalad bizonyos küszöböt 24 vagy 48 órán keresztül, akkor a spórák megszaporodnak. Meleg és nedves nyarak voltak, azt mondták, hogy ez nem fog több megtörténni újra, hanem forró és száraz nyarakat várhatunk, a, ezért a fekete rothadás leírhatjuk Úgyhogy mindig a zöld lobby az, ami ostobaságokat beszél. Köszönöm szépen. Grazie, Grio. Martin. Martin következik, parancsoljon. Ich habe, äh, Albert ist jetzt leider draußen, aber... Äh, Albert sajnos el, kiment a teremből. Neki akartam elmondani, hogy a rész az nem nehéz fém, valamit összekever, de kérem, hogy ezt adják át neki. A nehéz filmek azok más, dolg, más dolgok, de a rezet használják persze a mezőgazdaságban, a bortermesztésben, és sokkal inkább használják a hagyományos termesztésben, mint az organikusban. Ő azt akarta, azt sugalta, hogy a biogazdaságokban ez gondot lett. Én magam is termesztettem burgonyát, kicsit értek hozzá, párhuzamot akartam vonni az ír égséggel, hiszen az emberek egy alapvető élelmiszerre koncentrálnak, és nincsenek alternatívák, amikor katasztrófa beüt. Azt akartam elmondani, hogy a monokultúrákkal óvatosan kell bánni, nem szabad minden eszközünket egy, egy, term, egy termékre kihelyezni. Komoly problémát jelent a genetikus sok, sokszínűség csökkentése, hiszen ez nagyon kitetté tesz minket, fenn kell tartani ezt a sokszínűséget, ez a mi biztosításunk. Nagy kínálatot kell fenntartani, hogy ne válhassunk függővé egy fajtától, hiszen abban jelentős kockázatok vannak, és katasztrófa is beüthet. azt kell szem előtt tartanunk, hogy a globális vállalatok, elsősorban vegyi vállalatok, a Monsanto az nem vetőmag termelő, azért fejlesztik ki a vetőmagokat, mert a vegyi anyagaikat akarják eladni, el, el a növényvédőszereket, ami nagyon rendben van, hogy a multinacionális vállalatokat nagyon érdekli az, hogy eladják a vetőmagjaikat, meg kell néznünk, hogy mekkora piacot vesztettek a kisvállalatok emiatt. Vagy melyeket vállalt, vásároltak fel a nagyobbak. És aktívan fel kell lépni ennek, ennek érdekében. Köszönöm, kedves kollégák, most pedig megadom a szót. Köszönöm szépen minden kollégának a hozzászót. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót a DG Sankótól van itt egy képviselő. Egy hölgy, parancsoljon, öni a szó. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Passon asszonynak is, hogy ezeket a nagyon fontos kérdéseket eh, bemutatta nekünk, és felvázolta, hogy mennyire fontos az élelmiszerbiztonságot megőrizni a 21. században. Az EU globális felelősséget érez ebben a tekintetben, hiszen nagyon versenyképes vetőmagtermelő, világvezetők vagyunk vetőmagok exportjában, és nagy piaci részesedést birtokolunk. A bizottság számára az nagyon fontos, és osztjuk a biodiverzitás elvesztésének aggodalmát, hogy a mezőgazdasági terül szinten csökken a sokszínűség, sokkal kevesebb területet használnak fel. Ha megnézzük az elfogyasztott élelmiszerek összetételét, 60 terményből származnak, amelyet gazdaságok, gazdaságban termelnek, de amit megeszünk, az nagyon kevés termény. Ezért a biodiverzitás elvesztése már a termelőföld szintjén megjelenik. A genetikai források diverzitása, sokszínűsége nagyon fontos a növénytermesztésben. Nagyon fontos megőrizni ezeket a genetikai forrásokat a génbankokban, a hálózatokban, és hozzáférhetővé tenni ezeket világszerte, eh, hiszen az európai termesztők és a globális termesztők innen kapják az anyagaikat. Ezért nagyon fontos ez. És van egy nemzetközi egyezmény is a növénygenetikai forrásokat illetően. Ami a forrás szűkösség kérdését illeti, nagyon nagy kívás jelent a klímaváltozás, kevés lesz az ivóvíz, a termőföld, tartunk az új növénybetegségektől, ezért fontos, hogy a felhasznált élem, növény, növények közt új fajokat is felsoroltassunk. Ezért fontos, hogy ha ezeket az új fajokat kifejlesztjük, azokat megfelelően teszteljék és leírják. A Sanko jogi javaslata említették, amelyben megtettünk mindent tőlünk terhetőt, hogy fenntarthatóbb irányba tereljük a növénytermesztőket azért, hogy fenntarthassák a növények sokszínűségét és a betegségek ellenállását, szárazság ellenállást képességeket folyamatosan teszteljük, igyekszünk felgyorsítani a, az új növényfajtákhoz való hozzá, piaci hozzáférést, továbbá az EU tanúsítási rendszere azonosítja a gazdák számára az új növényanyagokat, termesztőanyagokat. A hatékony növénytermesztésnek nem csak a sokszínűséghez kell hozzáférnie, hanem a technológiához is, amelyet EU szinten szabályoznak, mégpedig a génmódosítási technológia, és a bizottság éppen most vizsgálja ennek a kérdését különféle szempontból, növénytermesztési módszereket vizsgál, genetikai módosítási lehetőségek figyelembevételével. A jelentésben a Svalbardi eh, magtárat említik, amely egy gémbank, hosszú távú eh, megő, eh, megőrzésre koncentráló bank, amely a genetikai forrásokat próbálja konzerválni, azt, amit a nemzeti génbankoknak már nem sikerült. Ennek a forrásai nem lesznek közvetlen hozzáférhetők növénytermesztési célokra. Hivatkozunk az európai E, termesztési hálózatra e, abban a kérdésben, amelyben nemzeti génbankok is részt vesznek. Gyakran hallunk e, arról, hogy a növénytermesztés és magtermesztést néhány nagy multinacionális vállalat uralja. Megtörténhet ez globális szinten, de biztosan nem ez a helyzet Európában azt az információt kaptuk a vetőmag termelőktől, hogy a forgalom 70%-át KKV-k bonyolítják, és a bizottság felmérést készített a tagállamokban, amely azt mutatta meg, hogy nagyon, van nagyon sok mikrovállalkozás, nem zöldségtermesztésről, ott, ott nagyobb vállalatok vannak, de mezőgazdaságban, mezőgazdasági terményekben van nagyon sok mikrovállalkozás is, növény, gyümölcstermesztők és bortermelők. Az EU jogalkotása a növénynemesítési programokban egyenlő hozzáférés nyújtott bármi, bármiféle, mindenféle vállalkozásnak, és ezért új helyzet állt elő Európában. Nagyon sok a mik, mikro, valamint kis és középvállalkozás szemben például az Egyesült Államokkal, ahol nincsen nemzeti jogalkotás a vetőmagok piacra viteléről, és igen nagy vállalatok jöttek létre, amelyek sokban számítanak saját marketing és hirdetési képességeikre. Tehát egészen más a helyzet Európában. Végül, ami a biodiverzitást illeti, szeretném elismételni azt, hogy a bizottsági növényfejlesztési javaslatban számos intézkedést vettünk fel, hogy megkönnyítsük a hozzáférést a hagyományos fajtákhoz. A piacon új koncepciókat fogadtunk el, hogy bármiféle növénytermesztési anyagokat kifejleszthessenek, és az piacra vihessék a helyi vállalkozások, mikrovállalkozások, és minden tőlünk telhetőt megteszünk ezen a téren is. Köszönöm szépen a figyelmet. Molto bene, grazie alla, uh... Eh, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Szankó főigazgatóság képviselőjének az elmondottakat. Most pedig Paulsen asszonyé a szó ismét. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak is a hosszászólást. Kisé szórakoztató. Azt gondoltam, hogy nem lesz könnyű beindítani ezt a vitát. És mégis milyen sokan jelentkeztek. Egyértelmű, hogy egy pillanatig sem gondolom azt, hogy egy nagy vállalkozás rossz vállalkozás automatikusan, és vagy a kis vállalkozás mindenképpen szép és jó. Ennyire azért nem egyszerű a kép azok az megfogalmazások egészen máson alapszanak, azon az, mert tény, hogy a legnagyobb európai vállalkozások a német BASF, ők kezdtek el géntechnikán alapuló kutatást, és, ki, és ezt elköltöztették Európából az Egyesült Államokba. El, siklottunk dolgok mellett. Azt akartam ezzel megfogalmazással elmondani, hogy nem akarom megtámadni azt a 5-6 nagyvállalatot, hanem azt akartam megvitani, hogy ezt a fajta kutatást vissza kell hozni, hogy nyitottak lehessünk, és hogyha elismer, el elolvassák a 21-es bekezdést is, abban benne áll egyértelműen, hogy mit szeretnék én elérni, és hogy közös európai is e, európai alapot e, szeretnék elérni, hogy legyenek kicsi, közepes és nagy vállalkozások is ezek kialakulhassanak, de azt gondolom, hogy közö, közös e, alapkutatásra lesz szükségünk, amely elérhető lesz, melynek eredményei elérhetőek lesznek mindenféle méretű vállalkozásnak, amelyek a tudományos kutatás eredményeit piaci termékekbe vetítik át. Ezek nagyon fontos részletek, és szeretném elmondani azt, hogy a, az egyik ne, legnagyobb kihívás számunkra az, hogy megőrözzük a genetikai, biológiai és kulturális sokszínűséget Európában, azzal egyidőileg, hogy fejlesztünk is, és fejlődünk. December 3-án lesz a módosítások benyújtásának határideje. Kérem, hogy nyújtsanak be javaslatokat, indítsuk be ezt a vitát, és le, alakítsunk ki egy nagyon kemény, átfogó, előretekintő vitát ne azt mondom, hogy a mi határozatunk, hogy döntést kell hoznunk, hanem el kell kezdeni a vitát, és ö, okos kérdéseket kell feltenni azért, hogy a folyamat beindulhasson. Döntő fontosságú és szükséges a világ ellátásának érdekében, de azért is, hogy ö, esélyünk legyen arra, hogy megőrizzük az európai sokszínűséget, és a mostanáig sikeres mazőgazdaságot, ezt kell folytatni, de a technikát magát erről nem kell nekünk jogalkotást végrehajtanunk, hanem a technikák eredményét kell megvizsgálni. Egy nagyon buta, buta hasonlatról szeretném berekeszteni ezt a vitát a technikáról, hogyha valaki szeretné megjavít, javítani a, a házát, vagy a szeretne, há, ház, házat szeretné, akkor szüksége van egy kalapácsra. A kalapács az nagyon hasznos szersz, ö, ö, szerszám, de ezzel nagyon üthetjük a szomszédot is. A technika tehát ö, nem önmagában áll, hanem az az érdekes, hogy azt hogyan használjuk fel. Köszönöm szépen! Molto bene, grazie a Marit Paulson. Köszönöm szépen, Marit. A saját kezdeményezésű jelentés rendkívül fontos, és most a mezőgazdasági szakbizottság ülését lezárjuk. Öt perc szünet után a koordinátorok ülésével folytatjuk, és délután három órakor folytatjuk majd a szakbizottság ülést. Úgyhogy